ich erkläre die am. zwölf a szeptember 12-én megszakított parlamenti ülés szakot ismételten megkezdetnek tekintem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azonnal azt kérném Önöktől, hogy egy egyperces csenddel emlékezzünk. Hogyha azt kérem, ha ezt kérem, akkor ebben a teremben általában a kollégák hallgatni szoktak. Csend lesz a teremben, nyugalom lesz a teremben. Ezen terem csendjében azonban kiáltások is keverednek. Gyermekek kiáltásai, akik látják szüleiket megfulladni szülők kiáltásai, akik nem tudják gyermekeiket megmenteni. Olyan emberek kiáltásai ezek, akik egy zavaros tengerben életüket vesztették, pedig már látják a szárazföldet, azon kontinens partját látják, amelyről azt gondolták, hogy védelmet és reményt találnak majd ott. Olyan emberek kiáltásai ezek, akik eh, röviddel azelőtt, hogy Európa partjait elérhették volna, életüket vesztették. Ebben az összefüggésben számokról beszélünk, arról beszélünk, hogy hány menekültet veszünk fel, vagy nem veszünk fel. Arról beszélünk ebben az összefüggésben, hogy mennyibe kerül ez. Ebben az összefüggésben száraz paragrafusokról beszélünk. Ebben az összefüggésben egy olyan körülményről beszélünk, amit szinte nem is tudunk elképzelni hogy azok a halászok, akik segítettek ebben a helyzetben, őket a büntetés fenyegeti illegális menekültek segítése miatt. Úgy beszélünk erről, hogy közben mi vagyunk a világ leggazdagabb kontinense. Persze kontinensünkön nincsen igazságosan elosztva a gazdagság, de mi az Európai Unió államainak állampolgárai bennünket úgy szemlélnek a menekültek, mint hogyha gazdagok lennénk, erősek lennénk, és azért menekülnek ide, mert úgy gondolják, hogy itt reményt és védelmet találnak. Ezen emberekkel szembenni gazdagok és erősek vagyunk. Ezen tragédia tükrében nem paragrafusokról szeretnék beszélni, hanem eh, arról az erőről, amivel meg kell küzdenünk ezekkel a eh, problémákkal. A gazdagság kötelez bennünket arra, hogy a nálunk menedéket keresőknek meg is adjuk ezt a menedéket. Remélem, hogy az perces néma csend amelyel a lampedúzai tragédia áldozatai előtt adózunk, talán egy fordulópont lehet a politikában, az Európai Unió politikájában. Vielen Dank. Köszönöm szépen.